So, good. Jó. Napot, kellemes délután kívánok, kolléganők, kollégák. Azt javaslom, hogy kezdjük el a ma délutáni vitát. Örülök, hogy az észt egészségügyminisztert, Oszinovszki urat üdvözölhetem az ész soros elnökség nevében nagyon fontos dolgokról fog beszélni nekünk, miniszter úr, és kíváncsian várjuk, hogy mit szeretne mondani nekünk. Tudjuk, hogy nagyon ambíciózus terveik vannak az egészségügy tekintetében is. Tehát üdvözöljük, és most azonnal átadom a szót, hogy bemutassa a következő hat hónap prioritásait. Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy az észt elnökség prioritásait bemutathatom az egészségügy területén. Mindenképpen szeretném megköszönni a máltai soros elnökségnek az elmúlt hat hónapot, és július 1 óta Észtország az Európai Tanács soros elnöke történelmében először. Természetesen nagy lelkesedéssel végezzük ezt a munkát, és természetesen nagy felelősséggel is. Elnökségünk mottója az egység egyensúly által. És azt hiszem, hogy Európának ma sokkal inkább, mint máskor egységre van szüksége. Nagyon sokat beszélünk, hallunk arról, hogy az Európai Uniót közelebb kell vinni a polgárokhoz. És az egészséges élet talán a legfontosabb, amit az embereknek nyújtani lehet, hiszen csak is az egészséges ember tud teljes mértékben hozzájárulni a társadalomhoz és a gazdasághoz. Az Euróbarométer felmérése szerint az európaiak az egészséget és a szociális biztonságot tartják a legfontosabb dolognak, és természetesen a munkanélküliség, bevándorlás és gazdasági helyzet után. Tehát az európai együttműködés számos kihívással szembesül. Tudjuk, hogy a krónikus betegségek a legveszélyesebbek Európában, ezek elég gyakran megakadályozhatók az életmód, az életvitel megváltoztatásával. A betegségek nem ismerik az ország határokat, ez közhely, és mi is ezekkel a kihívásokkal szeretnénk felvenni a harcot. Az észt elnökség alatt két prioritás hangsúlyoznék ki. Az egyik az alkohol túlzott fogyasztása, a másik pedig az egészségügyben lévő digitális innovációk. Az alkohollal való visszaélés nagyon negatív kihatással van az emberekre és a társadalomra, ez észrevehető az erőszakban, a bűncselekményekben, illetve a gyerekeknek, családoknak azok okozott kárban. Az alkohol 200 betegségben játszik szerepet. Az alkoholfogyasztás által okozott károk Európában 372 milliárd euróra tehető. Európa a világ legmasszívabb ivó térsége, és kétszer annyi alkoholt fogyasztanak az európaiak, mint a világ átlag. A ivás sajnos minden korosztályra jellemző 15 évtől kezdődően. Tehát az alkohol által okozott problémák számos határokon átnyúló aspektussal is rendelkeznek, hiszen a határokon átnyúló kereskedelem érinti az európai polgárok egészségét. Az Európai Unió igenis játszhat szerepet itt. Az Európai Parlament is aláhúzta annak a fontosságát, hogy eh, egy ágazatokon átnyúló holisztikus alkoholstratégiára van szükség. Mm, egy példát eh, hoznék a digitális média esetéből. A legtöbb európai ország eh, szabályozza az alkohol marketingét, ennek a szabályoknak azonban nagyon eltérő jellege lehet. A digitális médiának nincsen határa, éppen ezért a nemzeti szabályok a digitális médiában szinte nem is érvényesek. És a fiatalok, gyermekek nagyon gyakran kivannak téve alkoholreklámnak. Az alkoholos italokat nem kell címkézni, így a fogyasztók nem kapnak megfelelő információt az alkoholivás következményeiről. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mit használnak, tudniuk kell, hogy mit tartalmaz az alkohol, hogy milyen kalóriatartalma van, és hogy milyen kockázatokkal jár a fogyasztása. A belső piac kontextusában igazából ezt egy ország nem oldhatja meg. Természetesen a bizottság javasolt egy önszabályzást, de sokkal többet kell a témáról tárgyalni. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy túlságosan sokáig beszéltünk a dologról. Természetesen minden szabályozásnak figyelembe kell venni az egységes belső piac értékeit. És éppen ezért meg kell néznünk, hogy együtt milyen megoldásokat találhatunk hogyha vannak már jogszabályaink, hogy védjük a fogyasztókat, és ezért idéznék olyan dolgokat, mint a dohányügyi jogalkotás, a gyógyszerekkel kapcsolatos jogalkotás, akkor az alkohollal kapcsolatban nem miért nincs. Elnökségként szeretnénk tárgyalni az alkoholos italok címkézéséről, ez természetesen határokon átnyúló ügy, ahol sokkal többet el lehet érni európai szinten az egészségügyi miniszterek a jövő heti, június 20-21-i informális tallini megbeszélésükön tárgyalnak majd erről. Ezen kívül október 30 31-én Tallinnban tartunk egy konferenciát is az alkohol káros hatásairól. Természetesen a decemberi következtetésekbe is bekerülnek ennek az eredményei. A második prioritásunk, amint említettem, a digitális innováció az egészségügyben. A digitális Európa és az adatok szabad áramlása az észt elnökség egyik prioritása. A tagállamoknak közös kihívásaik vannak az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságában. A digitális technológiák és a jobb adatfelhasználás pedig eh, támogathatja az általános politikai célokat. Úgy így az emberek egészségesebbek lehetnek, és az egészségügyi rendszerek pedig fenntartóbbá válhatnak, átláthatóbbá. A páciensek és a polgárok számára a digitális megoldások jobb hozzáférést jelentenek az információhoz, jobban megérthetik, hogy hogyan foglalkozanak saját egészségükkel. Ez természetesen azokra az emberekre hatványozottabban vonatkozik, akiknek állandóan meg kell figyelniük egészségügyi állapotukat. Nagyon fontos az, hogy az emberek képesek legyenek az online adatokat olvasni és kiértékelni. Így kutatásra és innovációra is használhatóvá válhatnak az adatok. Mindenképpen interoperábilis és felhasználó barát eh, egészségügyi információs rendszerekre van szükségünk, hogy eh, összekapcsoljuk a személlyel összefüggő egészségügyi berendezéseket. Intelligensebbnek kell lennünk az adatok felhasználásában is. Ezeket eh, klinikai környezetben is megtaláljuk, de az emberek is nagyon sok berendezést, készüléket hordanak, amely az egészségükkel összefügg. Lehetségesnek kell lenni, hogy biztonságosan használjuk fel az emberek adatait egyéni és kollektív célokra. És így sokkal jobban tudjuk a betegségeket diagnosztizálni. A digitális belső piac új lehetőségeket kínál ennek segítségével pedig a digitális megoldásokat kell szorgalmaznunk, tehát például nemzetközi és nyílt normák bevezetésével. A digitális belső piacról szóló bizottsági félidős áttekintés is hangsúlyozza az egészségügy fontosságát. A júliusi egészségügyminiszteri találkozón már említett megnézték, hogy milyen területeken lehet a tagállamoknak hatékonyabban együttműködni, hogy a polgárok a saját adataikhoz jobban hozzáférjenek az internet segítségével. A magas szintű E egészségügyi konferencia október 16 és 18-a között kerül megrendezésre Tallinnban. Ez a konferencia a politikusokat és az érintetteket egész Európából összehozza majd, hogy megismerik a legújabb politikai és technológiai fejlesztéseket, és hogy hogyan fejleszik tovább a digitális belső piacot. A digitális egészségügy és a határokon átnyúló jövőben együttműködés érdekében a tanácsi következtetéseket a decemberi EPSCO tanácson szeretnénk elfogadni. A jogalkotási anyagok között szeretnénk az állategészségügyi termékekkel foglalkozó csomaggal is foglalkozni. A tanácsban már voltak technikai szintű megbeszélések. Nagyon fontos az, hogy tárgyalási mandátumot, tárgyalási mandátumban állapodjunk meg az elnökségünk végén. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a máltai elnökségnek, és a trió másik két tagjának, Hollandiának és Szlovákiának a kiváló munkáért. Az észt elnökség tovább viszi az ő általuk elért eredményeket, főleg ami a HIV-re és a TBC-re vonatkozik. Az antimikrobiális rezisztencia tekintetében a tanács és az Európai Parlament többször is megerősítette, hogy egy új cselekvési tervet kell létrehoznunk, és az AgriFish júliusi megbeszélésén erre sor is kerül. Ezen kívül a témában november 23-án lesz Brüsszelben konferencia. A HIV, a TB és a hepatitis C még mindig nagyon fontos téma, és nagyon sok problémát okoz az európai országokban. Nagyon fontos az, hogy ezeket a szolgáltatásokat sokkal jobban integráljuk a nemzeti egészségügyi ellátásba. Ez viszont számos ország számára nagy kihívás. Hogy ezekkel a kihívásokkal foglalkozzunk, a HIV-re és a TB-re adott fenntartató válaszokkal foglalkozunk majd Tallinnban december 12-én, 13-án. Ennek az alapja a HIV AIDS nyilatkozat lesz, és a WHO Tallini kartája. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni szakbizottságuknak az itt végzett munkát. Nagyon fontos munkát végeznek annak érdekében, hogy az európaiak megőrizzék egészségüket. Reméljük, hogy a tanácssal folytatandó együttműködés az elnökségünk alatt nagyon gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Köszönjük, hogy bemutatta az elnökség prioritásait. Most pedig a kollégákhoz fordulok, és először is a koordinátorok, a frakciók koordinátorai fognak felszólalni. Lize úr, a néppárt részéről az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, tanácsi elnök úr, bevezető szavakat. Különbség van a között, ami a ma reggeli környezeti tanácson elhangzott, és amit ma hallottunk itt. Ez nem az ön felelőssége, de ezen kell dolgoznunk, hogy közeledjenek a dolgok egymáshoz. A környezeti szakember csak a éppen aktuális jogalkotási folyamatokról beszélt, ezekről itt még nem tudtunk beszélni, mert például az állategészségügy területén elmaradtunk, a tanácsnál romlik az anyag, régóta nem láttuk. Jó lenne, hogyha a oldalú egyeztetéseket nem kéne újra elkezdeni. De ez az egyetlen dosszi, amivel egyáltalán foglalkozni tudunk, Emlékszem, amikor Jean-Claude Juncker négy héttel ezelőtt, meg Timmermans alelnök úr is azt mondták, hogy Juncker és Timmermans működése óta semmit nem javasoltak egészségügyi témában. Ha a polgárok megkérdezik, hogy mi a legfontosabb, akkor mindig azt mondják, hogy az egészség, a biztonság, és mégsem történt semmilyen jogalkotás. Jó, tudjuk, hogy a tagállamoknál van a kompetencia, ezt nem is akarjuk elvenni tőlük, de vannak olyan területek, amelyeket európai kinten, szinten kellene szabályozni. És persze nem szabad úgy fellépni, mintha ki akarnánk oktatni a polgárokat és a tagállamokat, de például az alkoholtartalmú italok címkézése területén lehetne valamit tenni. 18 éves fiam azt kérdezi tőlem, hogy miért van rajta a boron, hogy hány kalóriát tartalmaz, és az a másikon nincs rajta. Miért van az egyiken, miért nincs a másikon? Na, hát nem tudtam neki válaszolni. Aztán itt van az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia témája. Itt is konkrét jogalkotásra lenne szükség. Aztán a gyógyszerek mellé tett tájékoztató anyagok jobb érthetőségével kapcsolatos javaslat. Sokat beszélünk, keveset teszünk egészségügyi területen, és jó lenne, hogyha ez megváltozna az észt elnökség alatt. Az e-health kérdése például ugyanilyen nagyon konkrét, sürgős intézkedésekre lenne szükség, hogy működjen. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Dáli asszony. Thank you, Chair. Um... Nagyon köszönöm. Mivel a tanács elnökségét képviseli, nagyon örülök, hogy prioritásként kezeli a túlzott, a túlzott mértékű alkoholfogyasztást, illetve a digitális innovációt az egészségügyben. Tudjuk, hogy milyen határok vannak, amikor a közegészségügyről beszélünk, de szerintem vannak olyan területek, amelyekben együtt tudnánk működni és előre tudnánk haladni. Például az alkohol stratégia, illetve az alkohol negatív hatása. Tudom, hogy ez a téma igen közel áll önhöz de mennyire pozitív, mennyire gondolja azt, hogy lehet EU-s alkoholstratégia minél hamarabb. És mennyire bizakodó abban, hogy az alkoholos, alkotartalmú italok címkézésében előre tudunk lépni. Itt mindenféle alkoholra gondolok, párlatokra, sörökre, egyéb alkoholtartalmú italokra. Ami pedig az antimikrobiális rezisztenciát illeti, azt mondta, hogy tovább fogja folytatni az egyeztetéseket. Nemrégiben olvashattuk a bizottság cselekvési terv javaslatát, de azt nem tudjuk, hogy az önök elnöksége milyen konkrét intézkedéseket tervez ezen a területen. Hogyan tudnánk változást elérni ezen a területen? ami pedig a digitális innovációt és egészségügyet illeti. Ön arról tett említést, hogy az e-egészségügyben e, e előrehaladást kéne eszközölni. Az embereknek hozzá kellene férniük az adataikhoz, az egészségügyi adataikhoz, ezt jobban ellenőrizni tudniuk, ellenőrizni kellene tudni, de hogyan próbálja ezeket az intézkedéseket bevezetni, és az adatok védelmét hogyan próbálja meg elérni. Vannak olyan témák, amelyek aggodalomra adnak okot, és nehéz őket kezelni. Nagyon köszönöm. Mike úr az LKR részéről. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Az én frakcióm üdvözli az imént hallott prioritásokat. Legfőképpen az e-egészségügy területén. Az előttem felszorolók már említették, hogy ez egy mennyire fontos téma. Sajnálatos módon még nem oldottuk meg ezt a kérdést. Ami az alkoholtartalmú italokat illeti, szerintem igazuk, igaza van, amikor azt mondja, hogy az alkohol, főleg az alkohol, az uh, méreg. Tudom, hogy vannak, akik uh, fogyasztanak ilyen italokat, de a túlzott mértékű alkoholfogyasztásnak társadalmi, gazdasági és persze egészségügyi okai követke, ö, következményei is vannak. Éppen ezért üdvözöljük a prioritásokat. Most pedig kettő témára szeretnék rátérni. Kettő kérdésem lenne egészen pontosan. Hogyan kívánja folytatni a máltai elnökség munkáját? A máltai elnökség a gyógyszerekre nagy hangsúlyt fektetett, a, a bio gyógyszerekre nagy hangsúlyt fektetett. Na már most vannak költségvetési megszorítások, és azt se felejtsük el, hogy a regisztrálás, illetve a hamis gyógyszerek kereskedelme szintén olyan témák, amelyeket kezelnünk kell. Ugyanis ezek kihatnak az egészségünkre. A prioritások között tehát lesznek-e olyanok, amelyek a betegek számára lehetővé teszik, a biogyógyszerek választását. Azt is szeretném megkérdezni, hogy felül fogják-e vizsgálni a vér és szövettel kapcsolatos intézkedéseket. Volt egy ilyen irányelv, vér és vérveszetételről szóló irányelv. A gyógyszerészetben voltak már ezen irányelv óta um, előrelépések, úgyhogy ezt az irányelvet is talán át kellene gondolni. Sok innováció van mögöttünk, a teszteket automatizálják, így több adathoz férünk hozzá a betegek, illetve az egészségügyben dolgozók számára, tehát már egyszerűbb a helyzet. Éppen ezért az a kérdés, hogy az észt elnökség mennyire kívánja monitorozni ezt a helyzetet. A háromoldalú egyeztetés lesz-e, dialógus lesz-e a bizottsággal, a legmagasabb ö, mm, vérszövet és sejtbiztonságot előre fogják-e Köszönöm. Konecsná asszonya GUE részéről. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, engedje meg, hogy egy sürgős, aktuális kérdést tegyek fel. Egyetértek a programjával, mindannyian egyetértünk azzal, hogy az egészségügyi miniszterek kompetenciáján kívül is vannak európai egészségügyi témák, például az antimikrobiális rezisztencia, amely egyébként az előző elnökségeket is munkával tartotta. Remélem, hogy ön elér valamit végre, de lenne itt egy általános gond. Ugye a parlament elfogadott egy állásfoglalást arról, hogy harcol a tuberkulózis és a hepatitis eh, legveszélyesebb formája ellen, ennek ellenére 13 ezer újonnan megfertőződött személy van, és 120, 120 ezer ember szenved TBC-ben. A parlament képtelen a bizottságot rávenni arra, hogy tegyen valamit, és ezért azt reméljük, hogy ön, mint az egészségügyi tanács elnöke, képes lesz több és komolyabb nyomást gyakorolni a bizottságra annak érdekében, hogy történjen valami. Mi semmit nem kaptuk, mi csak egy cselekvési tervet sem egy év alatt, még egy nyilatkozatot sem. Tehát nem tudom, hogy mennyire fontos a tagállamoknak a polgárok egészsége, de a bizottságnak úgy tűnik nem, és mi ugyan kemény állásfoglásokkal fogalmazzuk meg a kritikánkat, arra is szükség lenne, hogy az elnökség megnyissa a kaput az új témák előtt. Önök nélkül, az önök támogatása nélkül mi hiába küzdünk. Eichhaut úrnak adok szót a zöldektől. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött és Peter Lizével egyetértek, hogy ugyan kevesebben vagyunk itt egy kicsit, mint délelőtt, de ez nem annak köszönhető, hogy nem érdekel minket a téma, hanem aznak, hogy az EU sajnos az egészségügyi területen kevésbé kompetens, de azért van bőven dolgunk közösen és Dali asszonyhoz hasonlóan szeretném megkérdezni, hogy a mik antimikrobiális rezisztencia ügyében mit lépett a uh, jelentő elnökség, az orosz. A jövő heti mezőgazdaság és halászati tanácson fel fog merülni a probléma. Ha a bizottság jelentését olvasok, akkor szinte csak alternatívákat látunk, az antibiotikum rezisztencia megoldási alternatíváit, de tudjuk, hogy nagyon konkrét kapcsolat van a növényvédőszerek és az antibiotikumok között, és egyes tanulmányok is arra mutatnak, hogy ahogyan a növényvédőszereket használjuk, az is növeli az antimikrobiális rezisztenciát az emberben és hogyha ezt a témát csak a mezőgazdaság és halászati miniszterek beszélik meg, akkor itt gond van. Hogyha önnek, mint egy egészségügyminiszternek nincs szerepe a téma megvitatásában, az szomorú. Ezt szeretik egyesek pusztán mezőgazdasági kérdésként kezelni, miközben ez egy egészségügyi kérdés. Tudnánó asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr. A, az alkoholfogyasztás elleni harc sajnos nem hoz eredményeket. Egy millióra tehető azon európaiak száma, akik alkohollal kapcsolatos betegségben halnak meg, és ugye az olcsó alkohol egy probléma önmagában, illetve a határokon való átvihetőség. Terveze olyan intézkedéseket, amelyek két jelenséggel szembe mennének. A parlament és a bizottság továbbá nem értenek egyet a génmódosított szervezetekkel kapcsolatban, Nemrégiben történt egy szövegmódosítás, amely tiltja az európai piacokon a génmódosított kukorica kereskedelmét, de ez egy ilyen egyedülálló kezdeményezés. Támogatja -e ön azt, amit a a bizottság és a parlament egységesen követel. Köszönjük szépen. Hát bőven kapott kérdés, miniszter úr. Kérhetem, hogy akkor válaszolja rájuk? Persze. Köszönöm a megjegyzéseket, a kérdéseket. Ahogy Péter Líze is kifejtette, egyetértek azzal, hogy kevés történik, és az is lassan eh, Európában egészségügyi témákban, és ezen lenne mit lendíteni. Egyes intézmények nem szívesen avatkoznak bele a témába, eh, a tagállamoknak, eh, tagállamok pedig védik a kompetenciáikat, ez világos, a probléma is egyértelmű, a problémák is, de hát ezért nem születnek jó döntések. Az alkoholizmus elleni harc is mutatja, hogy mennyire keveset értünk el, mennyire sokat el lehetne érni, ha a bizottság előmerne állni egy alkoholizmus elleni stratégiával. azok a hatékony eszközök, amivel tagállami szinten lehet az alkoholfogyasztás ellen harcolni, nagyon különbözők, egyes országok nagyon ellenállnak bármilyen közös fellépésnek. De mi akarunk ebben az irányban elmozdulni. Európa tehet is, és tegyen is többet az ügyért most, hogy az egészségügyi kérdések a szociális jogokhoz tartoznak, talán jobb, több alapunk lesz erre. A konkrét kérdésekre válaszolnék. Ami az adatvédelmet, a digitális egészséget illeti, Az ellenzők egyik fő érve az, hogy ezek az adatok nagyon érzékenyek, és valószínűleg nem védhetők az államok által kellőképpen. Ez az ellenvetés, tehát nem igen, az innováció ellen beszél, csak azt mondja szerintem, hogy ki kéne alakítani egy robusztus, megbízható adatvédelmi rendszert, amelyben mindenki láthatja és ellenőrizheti, hogy milyen adatok jutnak el róla, tőle másokhoz. Az EU társ jogalkotói több joganyagot hoztak azonban, amelyek pozitív alapot adhatnának a tovább lépésre. Át kéne ezeket, például az adatvédelmi rendeletet, a hálózati biztonságról szóló rendeletet és az EITES rendeletet át kéne ültetni a gyakorlatba, és alapul kéne szól, használni további joganyagokhoz, és a tagállamokkal, a minisztériumokkal való szorosabb együttműködés érdekében. Végül is ezek a normák konvergálnak, észszerű lenne őket Európa szerte kezelni. Az antimikrobiális rezisztencia nem csak Európát és nem csak az egészségügyi ágazatot foglalkoztatja, hanem ahogy el is hangzott, a mezőgazdaságot is foglalkoztatja. Fontos a tekintetben elmondani, hogy a bizottság létrehozott egy egységes egészségügyi tervet, egy cselekvési tervet, és tény, hogy a mezőgazdaság szeretné ezt kisajátítani, de azért az egészségügyi miniszterek is majd megvitatják ezt eh, hamarosan, jövő héten. És ennek a vitának a kapcsán eh, ahogy már korábban is elmondtam, lesz az émáról egy eh, novemberi brüsszeli tanácskozás, ahol az egységes egészség szlogenje alatt találkoznak majd a tagállami szakemberek. Ami az állategészségügyet illeti, szeretném egyszer fontos mindenkor elmondani, hogy ez még egy lezáratlan fejezet, de azon leszünk, hogy a tanácsban felgyorsuljon ez a jogalkotás. Célunk az, hogy az elnökség végéig legkésőbb mandátum fogalmazódjon meg az önök folytatandó parlamenti tárgyalásokra a tagállamok között. Várjuk is tehát az inputot. Ami az HIV-t illeti a HIV vírust, Észtországban az egyik legmagasabb HIV fertőzettség Európa szerte. Ez egy ismert probléma, komoly baj, amivel nemzeti szinten is kell foglalkozni, és azok az országok, amelyek még nem szolgálnak donorként, különösen azoknak saját maguknak kell megszervezni az ellátást. A máltai elnökség foglalkozott ezzel, és szívesen folytatjuk ezt, tartjuk napirenden. Fel fogom vetni ezt az ügyet a biztosnak, és magas szintű egyeztetést tervezünk decemberben, ugyanúgy, ahogy a WHO-ról történt ilyen annak idején. Köszönöm szépen, miniszter úr! Most a kérdések második körére érünk át. Péter Le úr az első felszólaló. Miniszter úr, először is gratulálni szeretnék önnek. Az országa Európai Uniós soros elnökségéhez. Nagyon sok dolog tetszett, amit mondott. De most azt szeretném elmondani, hogy azt mondta, hogy a fogyasztóknak joguk van tudni, hogy mit fogyasztanak. Üdvözlöm az ambícióit is, ami az egészségére vonatkozik, és főleg ami az e-egészségre. Egyetértek, hogy több Európára van szükségünk, az egészségügy területén is. És ez nem kell semmilyen EU-s szerződést megváltoztatni. Természetesen nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés az e-egészségügyről beszélünk európai kontextusban. Üdvözlöm kezdeményezését is, ami a rákkeltő anyagokra vonatkozik, a munkahelyen található rákkeltő anyagokra. Hiszen a rák a munkahelyi elhalálozások okozóinak a leglényegesebbje. Az Európai Parlamentben rendeztünk a bőrrákról egy meghallgatást. És meg kellett állapítanunk, hogy a tudatosság ezen a téren nagyon alacsony. Az európai munkavállalók 20%-a rákkeltő anyagoknak van kitéve. Számos haláleset munkahelyi rákkeltő anyagoknak köszönhető. A következőt szeretném kihangsúlyozni. Határértékeket kell megszabnunk, hogy mennyire lehetnek kitéve rákkeltő anyagoknak az emberek a munkahelyükön. Tehát ezen a téren mindenképpen európai módszertanra van szükségünk. És pedig tudományos adatok alapján. Ezt a stratégiát pedig állandóan modernizálni kell az új adatok értelmében. A következő érdekelne. Mit várhatunk ezen a téren? Mit óhajt tenni ezekben a dolgokban? Köszönöm szépen. Párnyó úr. Tisztelt Tisztelt miniszter úr, kedves elnökasszony, köszönöm, hogy itt van miniszter úr, köszönöm ezt a bevezető gondolatot, és köszönöm az első vár, válaszokat az első kérdésekre. Azzal a témával kezdeném, amely számomra fontos, az európaiak védelme szempontjából fontos. Olyan témáról van szó, amely véleményem szerint majd az önök elnökségének hat hónapja alatt napirenden lesz, az endokrin perturbátorokról szeretnék beszélni. Nem olyan régiben az európai tagállamok megszavazták, hogy hogyan is lehet beazonosítani ezeket az endokrin perturbátorokat. Sajnálatos módon viszont egy évnyi tárgyalás után 21 ország, és köztük Franciaország a vegyipar számára kedvező feltételeket fogadott el, nem pedig az egészségügy szempontjából fontos kritériumokat. Szerintem ez elfogadhatatlan. Látható is, hogy a ezek a feltételek nem elégségesek. A anyagokat így nehezen tudjuk beazonosítani, és hosszú folyamat kell a beazonosításhoz. Ráadásul ebben a megfogalmazásban, definícióban nagyon sok a kivétel is. Egyébként ez Berlinnek a külön kérése, így ki lehet venni az endokrin perturbátorok köréből azokat a rovarírtókat, amelyek konkrétan egy rovar írtására készültek, viszont ez a többi rovar számára, illetve az ember számára káros, úgyhogy ez elfogadhatatlan. Az Európai Parlamentnek három hónap áll rendelkezésére a bizottság javaslatának megvizsgálására. Azt szeretném kérdezni, miniszter úr, hogy az önök elnöksége elégedett-e a definícióval, a javasolt definícióval, és hogyha nem, akkor hogyan kívánják megvédeni az emberek, az európai emberek egészségét, és az a vigyá, óvatosság elve alapján hogyan kívánnak előre haladni. Nagyon köszönöm. Mr. Faria. Nagyon köszönöm, Faria úr. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, itt vagyok. Délelőtt az egyik kollégájával, Kiszler úrral volt eszmecserénk, a, köz, a környezeti minisztériumot képviselte. Tisztelt miniszter úr, tudja, hogy az antimikrobiális rezisztencia mennyire veszélyezteti a közegészségügyet, és milyen gazdasági és szociális hatásai is vannak. Ez egy rendkívül sürgős kérdés. Fontos, hogy továbbra is hatékony antibiotikumokat alakítsunk ki, dolgozzunk ki, és védjük az európai betegeket, és megadjuk nekik a megfelelő kezeléseket. Vannak jelenleg is új antibiotikumok kidolgozására vonatkozó kutatások, és az antibiotikumok, már létező antibiotikumoknak a jobb kidolgozás, jobb feldolgozását, felhasználását célzó intézkedések. Ön, mint munka és egészségügyi miniszter, milyen intézkedéseket tervez? az antimikrobiális rezisztencia terén. Illetve egy másik ehhez kapcsolódó kérdés, a generikumok és a biogyógyszerek tekintetében mi az elnökség álláspontja. 2013 óta a fájlok lassan öm, haladnak előre az alkohol stratégia tekintetében. Az lenne a, a kérdésem, hogy önök a bizottság által javasolt alkohol stratégiát fogják-e támogatni, vagy esetleg kívánnak nyomást gyakorolni a bizottságra, és kívánják-e proaktívabbá tenni a bizottságot. Nagyon köszönöm, Feria úr, Abszoris asszony. Gracias, Presidente. Gracias, señor ministro. Nagyon köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr. Ami a kérdéseket illeti, ezek rendkívül fontosak, legyen szó alkoholról, vagy a többi prioritásról. Igaz, hogy más esetleges prioritások is vannak, például a cukor a gyermekek élelmezésében, vagy például az endokrin perturbátorok. Na de itt most visszatérnék egy olyan kérdésre, amelyet ön is érintett, méghozzá az antimikrobiális rezisztencia kérdésére valamint az e-egészségügyre. Egészségügyre. Az antimikrobiális rezisztencia területén jó lenne, hogyha lennének országos tervek, országos stratégiák. Az lenne a kérdésem, hogy kötelező célokat szeretne, kötelező tagállami stratégiákat, vagy hogyan kívánja ezt elgondolni. Racionalizálni kell az antibiotikumok felhasználását, és talán megfelelő információkkal kellene rendelkezni, még mielőtt a megfelelő innovációt támogatnánk tehát országos terveket kívánna támogatni, kívánja a jobb koordinációt elősegíteni. Ott van például a ritka betegségek kezelését célzó cselekvési terv, ami pedig engem aggaszt, ez az új orvosságokhoz való hozzáférés. Szerintem több információra lenne szükségünk, ami pedig az e-egészségügyet illeti. Valóban fontosak ezek az adatok, ezek a témák, de itt az adatok kezeléséről is fel kell tennünk pár kérdést, például adatvédelem, illetve egy másik jog, méghozzá az adatok felhasználásához való jog. Ki ezen adatoknak a tulajdonosa, ki használhatja fel ezeket az adatokat, ha már az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságáról beszélünk. Fontos hatástanulmányt készíteni, és fontos, hogy a, az adatokat ne csak magukért az adatokért gyűjtsük, hanem azzal fenntarthatóbbá tegyük a rendszert, és jobb egészségügyi rendszert tudjunk kialakítani. Fontos e-egészségügyről, adatvédelemről, adatokról beszélni, és a digitális agendát ezen a területen is előrevinni. Már jó pár éve várjuk a bizottság részéről a hatástanulmányt. Egy új hálózat, egy új szervezet kialakítását, de látom, hogy az ágazat nagy része nem ért egyet ezzel, nem ért egyet az orvosi eszközökről készült hatástanulmányokkal. Mint az új, betegség, az új öm, gyógyszerek, úgy az eszközök is hozzátartoznak a fenntarthatósághoz. Ha lesz új európai szervezet, akkor erre is ki kell tér, térnünk. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Megjon asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a miniszter úrnak, hogy időt szakított ránk, és közösen gondolkodhatunk azon, hogy mit lehet egy fél év alatt elérni. Péter Líze már említette azt, amit mondani akarok, sőt többen is, amennyiben az antibiotikum rezisztenciáról, az ellene való harcról pozitívan szóltak. Az állategészségügy sokak tudatában messze van az, az ember gyógyítástól, pedig ez egy összefüggő probléma, és jó lenne, hogyha a jogalkotás nem csak az állat gyógyszerekre, hanem az emberi egészségre való tekintettel készülne, és a homeopatikus gyógyszerekről is kéne mondani valamit, ha már jogot alkotunk. Jó lenne, hogyha a parlamentünk ezekben a témákban előre lépnek. 2016-ban ugyanis már döntöttünk erről a folyamatról, és most jó lenne, hogyha a tanács is venné a lapot, és reagálna erre azzal konkrétan, hogy folytatni akarja a tavaly elkezdett folyamatot. Pontulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, ön elmondta a terveit, azt, hogy például az alkohol ellenes küzdelem fontos önnek. Valóban az alkohol és a drogok, különösen a fiatalok körében súlyos problémák. Emlékszik arra, amikor a dohány csomagot megalkottuk, és azt eldöntöttük, hogy legyen utalás a dobozokon arra, hogy milyen hatással van a dohány a szexuális egészségre, a szívbetegségekre. Azt hiszem, ez nem szükséges, hogy az alkoholnál is megejtsük, hiszen itt még egyértelműbb az összefüggés, Tudjuk, hogy milyen hatása van az alkoholnak a családi életre, a családi erőszak hátterében, mi áll. Legalább azt kellene elérni, hogy ne lehessen a tévében alkoholreklámot látni a fiatalok számára, ez ne legyen hozzáférhető. És sokkal inkább legyenek olyan társadalmi célú hirdetések, hogy az alkohol moderált fogyasztását javasoljuk. Görögországban különösen megugrott az alkoholisták aránya, és nem azt mondom, hogy ez a megfelelő tájékoztatás hiányának tudható be csak, de ennek is van szerepe. És akkor nem beszéltünk még a migránsokról, akik Európa szerte vándorolnak, és sokféle betegséget visszahoznak Európába, ami minden már eltűnt valaha, ilyen a tuberkulózis. Ki még megszólalni a jelenlevek közül? Ha senki, akkor visszaadom a szót miniszter úrnak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Akkor megpróbálok válaszolni a kérdésekre, amennyire erőmből terik. Az alkohol tekintetében a tanács természetesen nyomást gyakorol majd a bizottságra, hogy tegyen valamit, többet, és ez a tagállamok között is egy lényeges téma, hiszen nagyon lényeges dologról van szó. De természetesen a legmagasabb politikai szinten kell folytatni ezeket a megbeszéléseket. Valaki itt említette a dohány irányelvet, és nagyon jól tudjuk, hogy 20 éve nem fogadták volna el európai szinten ezt a dohány irányelvet. Tehát hihetetlen volt az ipar nyomása. De nagyon hosszú, harcot folytattunk, és igazából megmaradt az aktualitása a kérdésnek. És igazából az alkohol tekintetében csak most kezdjük a dolgot. Tehát ezeket figyelembe kell venni. És ezeket a fontos témákat pedig állandóan melegen kell tartani. Ami az adatfelhasználásra vonatkozik, itt igazából a személyes adatok vélelmére gondolunk, ahogy mondtam, az E egészségügy ellen mindig ez a legnyomósabb érv, hogy az adatvédelem sérül. Az adatvédelmi keret irányelvet pedig át kell ültetni. A különféle tagállamokban különféle, tag, különféle hagyományok vannak ebben a tekintetben, de óvatosnak kell lenni az egészségügyi adatokkal, és a felhasználásukkal. Tehát ez kulcs eleme a rendszer hatékos, hatékonyságának. Tehát csak is orvosok férhetnek Észtországba hozzá a személyes adatokhoz. Tehát nagyon szigorú a szabályzás, és nagyon fontos az, hogy a paciensek bízzanak az orvosban. Az endokrin diszruptorokat is említették, július elején a tagállamok a peszticid rendelettel összhangban foglalkoztak ezzel, és ahogy a peszticid irányelv és a biocid irányelv átmegy a tanácson, akkor itt az ideje, hogy megvizsgáljuk ezt a témát is. A gyógyszerekhez való hozzáférés, Mm, a tagállamok megállapodtak abban, hogy az hogy a gyógyszerészeti rendszerek együttműködésében önkéntes alapon fognak részt vállalni. Nagyon fontos a nemzeti hatóságok közötti információcsere, és nagyon fontos a közös ár tárgyalások helyzete is. A bizottság természetesen díjazza az innovációt a gyógyszeriparon belül, és nagyon aláhúzza a gyógyszerek hozzáférhetőségének fontosságát. Tehát a gyógyszerpolitikáról szeptemberben tárgyalunk majd. Itt a, az AMR kérdése is nagyon gyakran felmerült. Itt cselekvési tervek is vannak, és természetesen a probléma megoldása európai szintű és tagállami szintű fellépést is feltételez. Egy nagyon komoly problémáról van szó, és bizonyos országokban statisztikánk sincs, és ebben a tekintetben mindenképpen segíteni kell. És jó lenne, hogyha az antibiotikumokat sokkal jobban dokumentálnánk az ember és az állat gyógyászatban. Tehát megfelelő dokumentációra van szükség, és természetesen ez is különféle kezdeményezések részét képezheti, tehát például a digitális innovációban is helye van, és így a statisztikák segíthetnek. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eszmét cserélhettünk a prioritásainkról és egyéb témákról. Az önök és az én asztalomról. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző együttműködésben lesz részünk. Köszönöm. Thank you very much, Minister. We wish you all the... Köszönöm szépen, miniszter úr. Mi is a lehető legjobb munkát kívánjuk, és mi is reméljük a jó együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Well, let's move to our next... Folytassuk a következő napi rendi pontunkkal. Méghozzá Ájúzó asszony jelentés tervezete a szeszes italokról, defini- definíciójukról, címkézésükről. A jelentéstervezetet fogjuk megvitatni. Először persze a jelentéstervezet készítőjének, Ájúzó asszonynak adnék szót. Eh, Nagyon köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentéstervezet jav, módosítaná a 2008-as rendeletet, és így adaptálná azt, valamint így harmonizálná a földrajzi oltalmakat a szeszes italok, illetve az egyéb élelmiszerek tekintetében a Lisszaboni szerződésnek megfelelően fontos változások lennének, például 42 per B bekezdést bevezetnénk a rendeletbe, mm, és ez kimondaná, hogy mezőgazdasági termékekre is vonatkozna ez az új szabályozás. Egyértelmű, hogy alkalmassá kell tenni ezt a rendeletet arra, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződésnek megfeleljen. Mindezenáltal ez az alkalmassá e tételi folyamat szerintem kérdéseket vet fel a parlament részéről, méghozzá a jelenlegi szöveg vonatkozásában. Éppen ezért nyújtottam be módosításokat, és delegált aktusokat éppen ezért javasoltam hogy az Európai Parlament a jelenlegi ep és szabályokat előtérbe helyezze, és hogy a módosítások a mi ellenőrzésünk alatt kerüljenek bevezetésre a megfelelő, megfelelően a mostani helyzetnek. Ezért vannak delegált aktusok, illetve végrehajtási aktusok. A bizottságnak fontos, hogy a rendeletnek az ideje az öt évig terjedjen csak ki, és egyszer öt évre lehessen meghosszabbítani. Egyéb fontos módosítások is vannak ebben a javaslatban. Gondolok itt a hármas fejezetre, amely a földrajzi árujelzők oltalmairól öm, beszél. Ne felejtsük el, hogy olyan ágazatról van szó, amely igen csak konkrét, itt a szeszes italokra gondolunk, éppen ezért nyújtottam be módosítókat. Például egy olyan módosítót, amelynek értelmében a jelenlegi szeszes ital földrajzi árujelzőik kett továbbra is oltalom védje, anélkül, hogy az új rendelet esetleg elvegye az oltalmat ezen földrajzi árujelzőktől. A hármas függeléket pedig törölnénk. A hármas függelékben vannak a földrajzi árujelzők. A, a négyes szintén erre vonatkozik, és ott van még a bizottságnak a javaslata, amely elektronikus regisztert vezetne be, mint ahogyan azt már láthattuk az eredetvédelmi jelzőknél, illetve a földrajzi árujelzőknél, mind a borok, mind a élelmiszerek esetében. Én támogatom a harmonizációt ezen elektronikus regisztrációnak köszönhetően, de vannak kétségeim, ezt is be kell vallanom. Ehhez a regiszterhez való hozzáférés jó lenne, hogyha egyszerűbb lenne. Látható, hogy mennyire fontos ez a regiszter, ez a nyilvántartás. Éppen ezért a parlament a regiszter módosítása esetén fontos, hogy aktív legyen. Nekem is a hármas függelék kitörlésével kapcsolatban vannak kétségeim, ezért jó lenne, hogyha a kollégáknak a véleményét is megismerhetném. A 13-as cikkben kitérünk arra, hogy mm, a második függelékben mit és mit nem lehet a szeszes italok címkején feltüntetni. Ez az előző rendeletben van benne, de a mostani rendeletjavaslatban ezen kategóriák már nem dölt el, jelennek meg, ezért éltem egy javaslattal, egy módosítással. Jó lenne, hogyha ugyanazon a vonalon mennénk tovább, mint a módosított, módosítandó rendeleten. A kettes függelékhez is benyújtottam egy módosítót. Az a célom, hogy a lehető legátláthatóbb legyen ez a rendelet, és hasonló legyen az előző, a most érvényben lévő rendelethez. Egy technikai rendeletről van szó, amely a földrajzi oltalmakra is kitér. A módosítóimnak a nagy része, nem sok módosítom van összesen, ezekkel kapcsolatos. Tehát szeretném megismerni a, az árnyékeladók és a többiek véleményét. Köszönöm, Ájúzó asszony, most pedig a jelenlévő árnyékelőadóknak adom meg a szót, Meli asszony először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenki előtt Ajuzó asszonynak szeretném megköszönni a kiváló jelentést, amelyet én is nagyon figyelmesen elolvastam, és nagyon sok korrektúrát megelőlegezett már, amelyek a sietségből eredtek. Egy nagyon lényeges pontot szeretnék itt mindenek előtt megemlíteni, és remélem, hogy ez a többiek számára is fontos, és ez a jövőre is vonatkozhat. A KKV-k, amelyek alkoholos italokat állítanak elő, vagy például a paraszti pálinka főzőket olyan helyzetbe kell hozni, hogy képesek legyenek versenyezni a nagy globális gyártókkal. Tehát a KKV-knek ezen a téren nem nagyon vannak lehetőségeik a nagyokkal versenyezni. Szeretném kihasználni az időt, és három pontot hangsúlyoznék ki. Először is a földrajzi eredet megjelölés. Most itt ezt nem akarom tovább részletezni, de úgy gondolom, hogy három olyan pont van, amelyről még mindenképpen tovább kell tárgyalnunk, és ahol én is benyújtok majd módosítókat. Tehát az egyik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése, már röviden erről is szó volt tudatában vagyok annak, hogy a rendelet tervezet nagyon technikai jellegű. És a jelenlegi szeszes italokról szóló jogszabályokhoz kell illeszkednie. Ez azt jelenti, hogy a régi jogot felhatalmazáson alakuló jogi aktusba és végrehajtási jogi aktusokba kell átvezetni. Parlamentként nem szabad kiengednünk a cselekvést a kezünkből. És nagyon csekély marad itt az illetékesség átruházása. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat csomagként tudunk majd csak elfogadni, és tartalmi változtatások már nem lennének lehetségesek. Itt például az ötös cikkre gondolok, és az előadó Ajuzó asszony ezt a jogot öt évre korlátozná, vázolta is, hogy miért. Szerintem ez nem elégséges, hiszen a szeszes ital kategória a kettes számú mellékletben van, és az a rendelet jelentős részét képzi, hiszen igazából ez az egésznek a magva. És az Európai Szerzősek 290-es cikke értelmében a bizottság nem vállalhat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat eh, ezen a téren. Én az ötös cikk törlését javaslom. Az elmúlt kilenc évben a SESZ, szeszes italokra vonatkozó rendelet eh, körülbelül egy tucatnyi módosítást kapott. És amennyiben további módosítások is szükségesek, akkor ezeket nem itt és ma tesszük meg de mégis egy rendes jogalkotási eljárásban kell megtennünk. Biztos vagyok benne, hogy parlamentként létre is hozzuk ezt. A második nem fontos pont igazából a cukrozás kérdése, tehát a gyümölcs párlatokhoz való cukor hozzáfűzés, illetve a konyakhoz való cukrozás. Tehát eh, Európában szerintem közös maximális cukorértéket kellene megállapítani. Ezen kívül a cukor szerepe legyen az, hogy eh, egy kicsit eh, kikerekíti az összes ital ízét. Hát ez szerintem túlságosan általános. A cukrozással például desztillációs hibákat is el lehet rejteni. És ezt ellenezzük hiszen megtéveszthetik a fogyasztókat is, hiszen állítólag jobb minőséget kapnak, ami nem igaz, mert cukrozott szeszes italt kapnak. Tehát a maximális mennyiséget kellene szerintem európai szinten szabályozni. És ez átvezet a harmadik pontra, és az észminiszterrel is beszéltünk erről. Tehát eh, itt igazából az érték többlet eh, a hozzáadott érték nyilatkozat. Tehát mindenképpen tudni kell, hogy hány kalória van egy pohár tojáslikőrben mondjuk, és tudnunk kell, hogy miből van. A bizottság benyújtott egy jelentést, és ennek értelmében felszólítja a szeszes italt gyártókat, hogy tüntessék fel ezeket az adatokat. Nem hinném, hogy ez így önkéntes alapon sikerül, hiszen a bor, sör, jelölése különféle érdekeknek felel meg, illetve mond ellent. Tehát, hogyha ez nem így van, akkor gyorsan kell cselekednünk, és be, kell vezetni, be kell vezetnünk a kötelező címkézést. Senki nem tudja nekem elmondani, hogy egy kólás üvegen miért kell feltüntetni, mennyi cukor van benne, mennyi energia, de hogyha vodkát fogyasztunk, a vodkás üvegen ez nincs rajta a ital szóló információkat is kapják meg a felhasználók. És hogyha amellett törünk láncsát, hogy a táplálék értékeket, táplál, a kalóriát és a cukortartalmat jelöljék, az nagyon fontos. Tehát köszönöm a figyelmüket, és a megfelelő módosítókat benyújtom. Thank you. Um, Köszönöm szépen, Pieka. Kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni az előadónak, a Júzó asszonynak az elvégzett munkát. Nagyon optimisták vagyunk a jelentés jövőjét illetően. A terminológia harmonizációja alapvető kérdés, nem mindegy, hogy milyen denominációt alkalmazunk. Sok különböző trademark kategória létezik. Ezek között nehéz rendet vágni, és nagyon sok a kiskapu. Pontosítani kellene továbbá a különbség tételt az egyes alapszavak között, hogy mi az, hogy spirituózum, alkoholos ital, rövid ital, és így tovább. Az ötös módosítónk az alkoholos italokra vonatkozik, amelyek közé tartoznak a rövid italok. Üdvözlöm a hetes módosítót, amely a tagállami szabályokat elismeri, és egy másik bekezdés pedig a hagyományos gyakorlatokat ismeri el. Nem tudom azonban azokat támogatni, ahol az Európai Bizottságnak adunk át végrehajtási kompetenciákat. Az Európai bizottság a függeléket, a definíciókat még jelentősen át akarja írni, ezt nem szabad delegált jogi aktusokkal tenni. Ezt a politikai szinten kell meghozni az ilyen jellegű döntéseket. A 16-as, 18-as és 20-as módosító kapcsán is csak ezt tudom elmondani. Ezek nem elég jók szerintem. És rámutatnék a következőkre. A vérben megengedhető legmagasabb alkoholszint. Erre nem tér ki a dokumentum. A vodkára vonatkozóan nincsen ilyen kitétel, pedig meg lehetne fogalmazni, és azt is bele kéne fogalmazni a szövegbe, hogy a függelék, az első függelék első pontja is erre utal, hogy az alkoholos ital minősége is nagyon számít. Egyes alkoholtípusuk sokban a cukor maximális mennyiségére vonatkozó szabályok sem eléggé világosak. És az ízesített alkoholok, mint a vodka és a likőrök esetében ez különösen érzékeny kérdés. Itt nem elegendő a kalorikus érték feltüntetése, hanem azt is fel kéne tüntetni, hogy az adott alkohol vizesítőszert és hozzáadott cukrot tartalmaz. Az 1.4-es függelékbeli pontra vonatkozik mindez. A cukor tartalmat a 4-es 1-es alpontja szabályozza, és azt is, hogy mely italokat szabad utólagos cukorral gazdagítani. De például a gabona alapú alkoholok esetében nem egységes itt az álláspont. Aztán a földrajzi eredet megjelöléssel is gond van. A földrajzi eredet megjelölés ugye vonatkozhat az egész italra, vagy pedig annak összetevőire. Kérdés, hogy szerepeljen eredet megjelölés az a összetevők kategóriában. Aztán a gyártás helyével kapcsolatban is viták vannak. sok alkoholos italt sok ideig kell érlelni, és amíg az érlelés tart, addig a késztermék eh, tulajdonképpen függőben van. Például ilyen a helyzet a viszkinél is. A blended eh, viszkik 80%-a skót viszki, de előfordulhat, hogy más országokban zajlik a blending, nem Skóciában, és kérdés, hogy akkor egy ilyen keverék tekinthető a skót viszkinek, vagy sem. Ez is egy vita ok lehet. Aztán a 8-as cikk 5 bekezdésével is van bajom az alkoholt nem tartalmazó utánzatok hívhatók-e alkoholos italnak? Ugye az emberek azt jogosan várják el, hogy a vodka, a whisky szerepeljen egy ilyen alkohol alapú termék címkéjén. Nagyon oda kell figyelni, hogy főleg a gyerekek érdekei ne sérülhessenek. Ezen problémáimon kívül mi más módosítóim is lesznek. Köszönjük, Pieka úr! Müller asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. általában jó a hírünk a világban. Európában sok nagyon jó minőségű alkohol és nagy hagyományjal rendelkező alkohol kapható. Nálunk 1600 magán főző van a tartományomban, és a mezőgazdaság eredet ha megjelöltetik a címkéken, az szerintem előny. A rendelet szempontjából azonban nem csak a mezőgazdasági eredetet kell hangsúlyozni, hanem azt is a hosszú távú jövő érdekében, hogy milyen minőséget képvisel az adott termék. És ezért nagyon oda kell figyelni, hogy a kicsi, középméretű várakozásokat megvédjük, mert ők azok, akik a hagyományos előállítási módszereket áthagyományozzák, másfelől ők azok ugyancsak, akik egy működő eredet megjelölési rendszert képesek fenntartani. A bizottság által javasolt két lépcsős rendszer vagy a régi egylépsős rendszer közötti eh, különbségekről lehet még vitázni. Szűkebb hazámban nagyon nagy az ellenállás a két lépsős rendszer szemben. A kis eh, termelők úgy érzik, hogy nagyon megnő majd ettől a költségük, és semmilyen hozzáadott értéket ők ezzel nem teremtenek. a földrajzi védelmet pedig egyformán kell megadni minden alkoholtípus esetében. Az eljárási módszerekre is vonatkozóan a védelem, nem csak a nyersanyagra, és a fogalom magyarázatok között lépjünk tovább. 2011-ben kezdődött az első definíciós vita, arról, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek az alapjog körébe tartoznak, és melyeket lehet és kell delegálni. A cukortartalom, az ízesítés témái nagyon szorosan összefüggenek a tiszta belső piacsal, a belső piac torzulásainak lehetőségét sajnos magukban hordozzák, ezért kellene minőségi értelemben is egységes normatív rendszer. Például ki lehetne tüntetni azokat a szesz főzdéket, amelyek száz százalékban lemondanak a hozzáadott cukorról. Köszönöm az előadónak, hogy a fő problémaköröket szerepelteti a szövegben, és már is sok bizottsági szövegrészt kijavít, és jobb irányba terel. Melior kollégának mondom, nem hiszem, hogy itt a hozzáadott érték adó témát bele kéne fogalmazni a szövegbe. Úgyis minden alkoholra vonatkozónak kell lennie egy ilyen szabálynak, ez pedig nem terjed ki minden alkoholra. Sajnálom, hogy már nincs itt, akinek mondom ezt, de ez nem az ő hibája, mert az észt elnökség éppen az Agri Bizottságban is bemutatkozik, és ott kell lennie. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés közöttünk. Thank you very much, Mark. Köszönöm szépen. Bojlan asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a végzett munkáért. Elsősorban nagyon technikai anyag, és itt bizonyos dolgokat tisztázni kell, a rendeletet is valahogy érthetőbbé kell tenni, de néhány aggályom van még a bizottság javaslataival kapcsolatban, hiszen jó lenne itt jövőbeli kiskapukat is bezárni. Nagyon fontos a hamisítások elleni fellépés, az eredetiség védelme, és itt valahogy jobban össze kell hozni ezt az anyagot a kereskedelmi márkákról szóló rendelettel is. Aggódok azért is, hogy a, a bizottság javaslata lehetővé teszi, hogy nagyon restriktív módon értelmezik a szeszes ital fogyalmát. Tehát én a 8-as és a 4-es B pontot módosítanám. A parlamentek és a tanácsnak is együtt kell működni ezen a téren, és egyetértek az előadóval, hogy az elektronikus regisztre mindenképpen előrelépés, de nem hinném, hogy szükség lenne egy listára, amely az összes, az összes italt felsorolja. Úgy gondolom, hogy itt nagyobb jogvédelmet kell biztosítani. A 12-es cikkben is változások vannak, és úgy gondolom, hogy az árnyék eleadók is említették, hogy a termék eredetéről van szó, és nagyon lényeges a bizottsági javaslata, amely anomáliákhoz vezetne. Hogy hogyan jelöljék meg az eredetet a címkén. Néhány árnyék előadó a KKV-kről is szólt, tehát mindenképpen nem lehet olyan helyzetbe jutatni a KKV-kat, hogy versenyhátrányt szenvedjenek, és üdvözlöm a hagyományos módszereket, amelyek szintén védendők. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alapot kaptunk, amelyel tovább lehet dolgozni, és várom a további el- együttműködést az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen. Dornánó asszony? Bocsánat, nem? Először a zöldek. Igen. Igen, az, az öné a szó. Köszönöm. Stász urat képviseli, helyettesíti. Igen. Bát Stász nevében szólok fel. Ő nem lehet itt, a zöldek részéről árnyék előadóként. Szeretnék köszönetet mondani a Júzó asszonynak a kiváló jelentésért. Nagyon sok jó dolgot tartalmaz, de azért azt is szeretném elmondani, hogy mi mit szeretnénk kihansúlyozni. Elsősorban a fogyasztók védelmét meglepő, hogy ennyire bonyolult, hogy megfelelő módon informáljuk a fogyasztókat a szeszes italokról. Dániában például sok sört főznek. És a Dán sörfőzdék nagyon jól informáltak minket arról, hogy mi van a sörben. Tehát miért nem lehet ezt a borról és a szeszes italokról is elmondani? Az egyik legalkoholizáltabb vidéken élünk a világban, és ebben az észt miniszternek igaza volt, és az észt miniszter azt is hangsúlyozta, hogy megfelelő információkra van szükségünk az italokról. Tehát, hogy mit fogyasztanak az emberek. Tehát 12 hónap nem kötelező terv nem elég jó. Amikor meghallgattam a bortermelő vidékekről származó kollégákat, akkor azt hallottam, hogy ők nem, nem akarják a termelőket zavarni. És nem akarnak semmit sem mondani erről. Több információra van szükség a kalóriatartalomról, a cukortartalomról, És hogy mi van például citrusférék, és ezekről információkat kell feltüntetni. És az ipar úgy gondolja, hogy 30 centiliter legyen egy adag, tehát igazából igazából ennyi, meg azt mondják, hogy ennyi nem párolog el hogyha megisszuk. Tehát szerintem legyen 100 ml a minimális mennyiség, amikor a tartalomról informáljuk a fogyasztókat. Emlékezzünk, hogy nincs magyarázat arra, hogy miért jelöljük a tej tartalmát, a üdítőitalok tartalmát, de a bor és a szeszes italok tartalmát nem részletezzük. Néhányan említették, hogy a tartalom évről évre változhat. De néhány bor termelő évente változtatja a címkét is. Tehát itt, amire szükségünk van, az az, hogy tudja a fogyasztó, hogy mi van az üvegben. Tehát több módosítót is benyújtottunk, és remélem, hogy ebben a szakbizottságban rájövünk, hogy a fogyasztókat kell védeni, és nem mást. Tehát természetesen senki sem akarunk zavarni. Köszönöm. Köszönöm. Most, Dornánó asszony. Köszönöm, Köszönöm tisztelt elnök asszony. Köszönöm Eljúzó asszonynak a munkáját. A szeszes italakról szóló rendeletnek a felülvizsgálata az kérdéseket tesz fel. Szerintem a bizottság túlságosan nagy hatáskörrel rendelkezik a kérdésben, ami a földrajzi árujelző oltalmakat illeti. Az Európai Bizottság szeretné ezeknek a földrajzi árujelző oltalmaknak a kiosztását birtokolni, és azt meghatározni, hogy melyik földrajzi árujelzőt hol lehet kiosztani, ezzel pedig maga ez a fogalom kiüresedik. A hármas függelék szerint, helyett pedig egy olyan regiszter, egy olyan elektronikus regiszter e, kerülne kialakításra, amely e, csupán csak a bizottságnak a hatáskörébe tartozik legyünk óvatosak, ismerjük fel, hogy ez egy olyan kérdés, amely a tagállamoknak a hatáskorébe kell, hogy tartozzon. Én ilyen irányú módosítókat fogok benyújtani. Nagyon köszönöm. Ha még van képviselő, aki szeretne felszólalni, akkor megadom a szót neki először is. Zomers asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Főleg, amit a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében mennyit, illetve mennyi kompetenciát ruházunk át a bizottságra. Azonban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a parlamentnek vétójoga van. De nagyon fontos, hogy ezen el kell gondolkozni. Tehát a szeszes italokról szóló rendeletnek összhangba kell lenni az élelmiszerbiztonságról szóló rendelettel. A kolléganőknek, kollégáknak is szeretném elmondani, akik itt különféle listákat kérnek, címkéket kérnek, hogy az élelmiszer, az élelmiszer rendelet, az élelmiszer biztonsági rendelet ezt előírja. És az alkoholos italok és a szeszes italok esetében az ön kötelezettségvállalás nem elégséges eredménnyel jár, és itt nem akarunk előírásokat alkalmazni, tehát ez automatikusan is megjelenik majd. És amit a kolléganők mondtak, tehát az allergén anyagok is benne vannak az élelmiszerekről szóló információkkal foglalkozó rendeletben. Tehát, hogyha egy termékben allergiát, allergiát keltő anyagok vannak, azt fel kell tüntetni. Tehát, hogyha valaki mondjuk cseresznye allergiában szenved, akkor ne igyon cseresznye likört, de mondjuk a párlatokban nincsenek allergiakeltő anyagok. További pontok. Csodálkoztam már a bizottság egyik tervezetén, hogy a gabona szeszek minimális alkoholtartalmat 37%-ban szabta meg. A 35%, amit helyesbített az előadó, szerintem ebben a tervezetben is maradjon meg. Igazából néhány kötelező definíció is hiányzik. Tehát mi az, hogy egyesület? Ez a 21-es cikkben van. Tehát nekem teljesen értetetlen, hogy ez mi. És itt szerintem tényleg meg kellene határozni, hogy ez mi. És ne legyen az, hogy mindenki mindent beleértelmez. Tehát milyen kritériumoknak kell megfelelni. Tehát igazából a kettesben a desztilláció mit jelent? Tehát igazából ez az egyszerű desztilláció, vagy a többszörös desztilláció? Tehát igazából a jogbiztonság érdekében ezeket tisztázni kell, amit úgy szintén nem értek. Az az, hogy az etil alkohol, amely a borkészítésből származik, alkalmazható szeszes italok Na Tehát itt mi a különbség mondjuk a sörből származó etilalkohollal kapcsolatban? Tehát a, a sör alkotó elemei is mezőgazdasági termékekből származnak, és a sörkészítésnél is etilalkohol keletkezik, és ezt miért nem lehet akkor tovább felhasználni? Tehát miért csak a borkészítésnél meglévő etilalkohol számít. Tehát a, a semleges etilalkohol legyen természetes, rendben van, és nem értem, hogy a sör etilalkohola miért nem jó. És legyünk nyitottak további szeszes italok irányában is. Igazából a vodkát hogy írjuk duplavével vagy szimplavével, a likőr esetében is, még a német piacon is többféle helyesírás létezik. Szerintem ez maradjon meg, hiszen ezek nagyon-nagyon régi nevek, és a, nagyon jól értik a fogyasztók ezek. Tehát például a gyümölcs párlatok, a gyümölcspálinkák nevei is maradjanak. Ezek hagyományos elnevezések. tehát az alkalmazott aromát is meg kell nevezni. Tehát, hogyha csak azt írom oda, hogy likőr, akkor nem tudom, hogy milyen likőr, tehát oda kéne írni, hogy csokoládé likőr, vagy kávé likőr, vagy a növények nevei, amelyekből szeszes italokat párolnak. Tehát például az encián. És ezeket miért nem lehet használni a jövőben? és a kollégák is figyelmeztettek már, hogy a szeszes italok cukrozásánál legyenek előírások, igen, igen, ez helyes, egy maximális cukortartalmat harmonizálnunk kellene, és igazából lehessen alkalmazni a címkén azt a megjelölést is, hogy cukormentes, hogy hozzáadott cukormentes. A cukor hizlal, és miért nem lehet azzal is több vásárlót magunkon sábítani, hogy azt mondjuk, hogy cukormentes szesz. Egy dolgot nem értek, a tojáslikört itt tejszín nélkül csinálják, az én régiómban, hogy a saját maguk csinálják a tojáslikört, tejszínt is rakunk bele, tehát most nem tudom, hogy a tojás likör receptjét itt most ki lehet egészíteni a tejszínnel. Nekem ez személyesen tűnt fel. Tehát lehet, hogy ez nem olyan lényeges dolog, de a tejszínes tojáslikőr az nagyon finom. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, Novák asszony. Köszönöm, elnök asszony. Miről is van szó ebben a javaslatban? harmonizálni akarjuk az előző alkoholra vonatkozó szabályokat, amely nem jutott el a végéig, vagy a Lisszaboni szerződés alapján járunk el. Próbáljunk a lényegre koncentrálni, sok mindent hallottunk ma, de ez egy technikai jellegű, kereskedelmi jellegű szabály, és nem ezzel fogjuk a fogyasztók egészségét garantálni vagy megakadályozni a, az alkoholfogyasztást. Tehát maradjunk a szöveg keretei között, épp elég megtárgyalni valunk van ennek kapcsán is, és nem, ne akarjunk itt ilyen magaslóról általánosságokat mondani. Ez az ágazat nagyon fontos gazdasági szempontból, kereskedelmi értelemben is, Európa egyik vezető ágazata. Lehet, hogy mi, hát szó, sok milliárd euró a forgalma, kereskedelmi forgalma, és több millió embert foglalkoztat, szóval ennek a tudatában alkossuk meg a jogszabályt. Én a bizottság felé fordulva szeretnék javaslatot tenni. Pilár már tulajdonképpen kifejtette okosan ezt. Azt akarom javasolni, hogy a hármas függelékről mondjunk le. Nem baj, hogyha van egy ilyen nyilvántartás, csak azzal nem értek egyet, ahogyan ez itt meg van fogalmazva, nem eléggé pontos, vitatható jelenlegi formájában végrehajthatatlan, és ezért nem ide való. A második felszólalási okom az, hogy egyes ö, földrajzi eredetteknek a feltüntetése, fordítása, listázása megint csak nem eléggé okos. Az ázsiai export vonatkozásában különösen nem. Delegált aktussal kellene szerintem ezeket a fordításokat kezelni. Ha egyszerűsíteni akarjuk a dolgot a bizottság számára, legyünk koherensek abban, hogy mi az, amit fő csapásvonalként mindannyian erőteljesen támogatunk, és ami periféria, az, az döntsék el a, a helyi mezőgazdasági mm, miniszterek. Nekünk a Környezetvédelmi Bizottságban a környezetvédelmi miniszterekkel együtt a szöveg egységességének a megőrzése a feladatunk. Köszönöm, Delé asszony. Kíván még valaki megszólalni? Nem látok jelentkezést akkor Alanfe úrhoz fordulok a Agri főigazgatóságtól, hogy mondja a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2010. december 3-án a bizottság javaslata már el, átment. Most itt főleg a szeszes italokról beszélünk. A jelenlegi a 2008-as szabályozás eddig jól működött a múltban, sok munkahelyet teremtett, növekedést tett lehetővé, de a Lisszaboni szerződéssel nincs összhangban, és ezt ezért meg kellett újítani. A bizottság javaslata az, hogy ne adhok és mindenáron változtassuk meg a szabályokat, hanem a meglévőt, a működőt tegyük egyszerűbbé, áttekinthetőbbé, és ami ebbe az irányba mutat, a Júzó asszony javaslata például, azt üdvözöljük, ezt nagyon hasznos módosítónak tekintjük. Ugyanakkor, ami a földrajzi eredet megjelölés illető módosítókat illeti, ezekkel nem mindegyikkel tudunk, ne, nem tudunk mindegyikkel egyetérteni, a hat hónapos határidőt meg kell vizsgálnunk, nem tudunk ilyen kötelezettséget vállalni, anélkül, hogy biztosak lehetnénk abban, hogy a tagállamok hibátlanul működtetik a szabályokat. És egyszerűen a tagállamoknak adni meg a kompetenciát, ez megint nem megoldás. Ezt vizsgálják most szakemberek, hogy a jelenlegi rendelet alapján mit lehet tenni. A 34-es cikk jogalapja lehet, hogy vitatható, de a bizottság alternatívákat is ajánl. Dere és Dante képviselőknek az Agri és Inta bizottságokban pedig majd írásban válaszolunk. Néhány agribizottsági javaslat nekünk elsőre nem tűnik túl jónak, ami a keverékekre vonatkozik például. A nemzeti szabályok fenntartása a földrajzi eredet megjelölés tekintetében és a csalások elkerülésére vonatkozó szabályok egymásnak ellent mondanak, és az INTE az európai szimbólumra vonatkozóan is olyan javaslatot tesz, ami egyszerűen befogadhatatlan, mert nincs összhangban a földrajzi eredet megjelölése vonatkozó meglévő szabályokkal. A bizottság persze szívesen részletesebben is kifejti, hogy mit gondol, de azon vagyunk önökkel közösen, hogy egy modern, tömör, egyértelmű szabályozás szülessen. Ajúzó asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mielőtt kommentálom a hallottakat, szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak, a bizottságnak és a titkárságnak. Ezt elfelejtettem az előbb. Nagyon, nagyon sokat dolgozok, az asszisztenseim is ezen a jelentésen. Mindent felégyeztem, amit hallottam, és szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, kérdésekért köszönöm, hogyha egyet értenek, azt is köszönöm, hogyha nem értenek egyet az álláspontommal. És nagyon fontos ez a vita, és örülök a következő vitáknak is, hogy javítsuk a jelentést. Szomer asszony a sörre kérdezett rá. Elképzelem, hogy arról beszélt, hogy az alkoholmentes sörről beszélt, tehát nagyon fontos az, hogy az összes szeszes italban felhasznált alkohol mezőgazdasági eredetű alkohol legyen. És igen, ide majd benyújt. Módosítót igazából a többi nem a jogalkotási szöveget érinti, tehát igazából ezt az elemet majd módosítani kell, hiszen itt egy technikai jellegű jogszabályról van szó a szeszes italok tekintetében. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket és kiváló munkát végzünk majd. Köszönöm, A asszony, köszönöm szépen kollégák a vitát. A módosítók határ ideje szeptember 7-e. Az Envi-ben november 28-án szavazunk. Ez pedig az utolsó rendi pontunk volt ma. A következő ülésünk holnap lesz, amikor egy együttes eszmecserénk lesz a devével és a konta. Nagyon érdekes témákról beszélünk. Akkor holnap kilenckor találkozunk, és mindenkinek egy nagyon kellemes estét kívánok. És egy kellemes ivást. <laughs> Tehát ha már itt az italokról beszéltünk, köszönöm szépen!